Procediamo ora. Folytassuk. Következnek a szavazat magyarázatok. Kérem, hogy aki nem szeretne itt maradni, az gyorsan és csöndbe hagyja el a termet, hogy a többiek megmagyarázhassák szavazatukat, mégpedig normális körülmények között. La parola per la relazione complementare dell'onorevole Langen, intermediazione. Langen jelentéssel kapcsolatban következnek a szavazatmagyarázatok a biztosítási közvetítés témában. Maulu képviselői a szó. Je le in aula? Itt van Maulu képviselő a teremben? La parola onorevole... Akkor Mamikins képviselő következik egy perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ezzel hatályban lépő irányelv, amely a biztosítás közvetítésről szól, megfelelő lépéseket tesz, az európai polgárok öm, jogait erősíti. Ez vonatkozik a jogi személyekre, illetve természetes személyekre egyaránt, akár az Európai Unióban, akár azon kívül dolgoznak, függetlenül attól, hogy hol vannak éppen az, Európai, az Európai Unióban. Magas szintű termékeket kell kínálniuk, illetve képesnek lenniük magas szintű termékeket vásárolniuk ehhez megfelelő információkat kell, hogy kapjanak a biztosító társaságoktól. A szabad verseny, a tisztességes verseny ösztönzése nagyon fontos. Az egész Európai Unióban lehetővé kell tenni az egyenlő szintű munkavégzést a biztosítás területén. Ebben az irányelv, ez az irányelv segíthet abban, hogy a költségekről elegendő információt kapjanak a fogyasztók. Ezért szavaztam mellette. Köszönöm. Köszönöm, Hannán képviselő következik. Hannán képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. A belső piac, szolgáltatási belső piac létrehozása két külön dolgot jelent. Egyesek úgy értik, hogy ez szabad kereskedelmet jelent a termékekben és, kereske- és szolgáltatásokban, amit eladnak egy tagállamban, ez legyen elérhető más tagállamokban is, tehát ezt el kell ismerni. De nem erről van szó ebben a jelentésben. Ebben a jelentésben arról van szó, hogy közös szabályozó struktúra jöjjön létre. Ahelyett, hogy egyszerűen lehetővé tesszük a szolgáltatások szabad mozgását, a fogyasztóvédelemről beszélünk, és egyéb szabályokról, amelyeket minden tagállamban megfelelően meg kell valósítani. Ezzel szabályozottabb, szűke piacot hozunk létre. Ez az európai piaci modellben ez példaértékű volt eddig, de most korlátozzuk ezt a lehetőséget. Mi közös piacot akarunk, nem közös szabályozási keretet, és ezért akarom, hogy a tagállamom kilépjen az Európai Unióban. Árnót képviselő következik. Ez a jelentés azt akarja, hogy a fogyasztóvédelmet erősítsük, és természetesen ezt én támogatom. De ez csak a a nemzeti intézkedések csökkentésének kontextusában teszi ezt meg. Pedig, és a lényege az, hogy növelje azoknak a, tehát bővítse a hatályt, több cég alá von, több cég tartozzon ezen irányelv alá, több vállalkozás. Ezt azonban tagállami szinten jobban lehetne végezni, ezt a feladatot jobban, mint ahogy az Európai Unió ezt teszi. De van itt egy másik probléma is, az Európa Bizottságnak ez a delegált jogi aktusok kibocsátására ad lehetőséget, és az Európai Parlamentet ebben már meg sem eh, hallgatnák. Tehát nem a megválasztott Európai Parlament, hanem a kinevezett Európai Bizottság hozna döntést a kérdésben, és ez szerintem rossz. Jó, akkor a Zuber jelentés következik, Poszpiszé képviselője a szó. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože považuji za velký problém, jak narůstá. Köszönöm szépen. A a gyermek szegénység kérdése nagyon fontos és nagyon problémás Európában. Nem régiben 1,6 millió gyereket érintett még a szegénység Európában. Ez egy negatív tendencia. Az Európai Uniónak mindenképpen foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, és megoldást kell találnia. Én támogatom a restriktív pénzügyi politikát, hogy meg, fenntartsuk a kiegyensúlyozott költségvetést, de ezek a megszorítások nem szabad, hogy a gyerekekre negatív hatást gyakoroljanak. Nem lehet megengedni azt, hogy a gyermekszegénység terjedjen, és hogy a gyermekek ne férjenek hozzá, ne tudjanak iskolába járni generációs problémáról van szó, és ez egész Európában biztonsági problémát vethet fel. Manikins képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A gyermekek jelentik a jövőt, és ezek nem csak üres szavak, hanem ez valóban így van. Ha valakinek nincs gyermeke, nincs jövője. Ezért minden egyes szakpolitikát úgy kell kidolgoznunk, és úgy kell végrehajtanunk a gyakorlatban is, hogy minőségi képzési, oktatási lehetőséget biztosítsunk gyermekeink számára, hozzáférés bizonyos szolgáltatásokhoz és részvételt a társadalmi életben. Sajnálatos módon vannak ugyan projektjeink, és vannak terveink, stratégiáink, mégis nő a szegénység és nő a kirekesztés az Európai Unióban. A szegénység egy nagyon összetett jelenség, ezért fontos, hogy a tagállamok az EU-s intézményekkel együttműködjenek, többek között az EU-s, Európai Unió Bizottságával is, annak érdekében, hogy a gyermekek jobban hozzáférjenek az oktatáshoz és a különböző egyéb szociális szolgáltatásokhoz és Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja Klün képviselő, örömmel támogattam ezt a jelentést a szavazatommal, és örülök, hogy beszéltünk ma erről a témáról. Európában a gyermekek egy negyede a szegénységi küszöb alatt él. Ez elfogadhatatlan. Most, hogy megvannak az ismereteink erről, cselekednünk is kell, főként az oktatás területén, az oktatás ugyanis kulcsfontosságú a szegénység csökkentése szempontjából, és nem elég a gyermekek számára biztosítani oktatási lehetőségeket, be kell vonni a családokat, a szülőket, a gyámokat ebbe a folyamatba, hogy velük együtt gondoskodjunk arról, hogy a gyermekek az oktatás révén ki tudjanak jutni a szegénységből. Többet kell tenni a lakhatás, az egészségügyi ellátás és az élelmezési programok területén is. Mindannyian tudjuk, hogy a társadalmaink előregedőben vannak, szükség lesz a gyermekekre a jövőben, nem csak erkölcsi kötelezettségünk tehát, hogy beruházzunk a gyermekeinkbe, hanem gazdasági társadalmi szempontból is van ennek értelme. Köszönöm. A következő képviselő nincs itt a teremben, ezért Jusmenova asszony következik. Köszönöm szépen. A Eurostat adatai szerint Bulgáriában, Romániában és Magyarországon kb. 40% a szegénységben élő gyermekek száma számaránya. A gyermekek esetében a szegénység alultápláltsághoz vezet, idő előtt kikerülnek az oktatási rendszerből. Úgy gondolom, hogy a szakpolitikánkat arra kellene összpontosítanunk, hogy a gyermekszegénység gyökereit, okait számoljuk fel. Támogatnunk kell a gyermekeket, a fejlődésükben, támogatnunk kell a gyermekeket egyedül nevelő szülőket, és az egyéb társadalmi, társadalmi csoportokat, amelyek kiszolgáltatottabbak. Be kell ruháznunk a gyermekek jövőjébe, jövőjébe, és a 2020 stratégia keretén belül is gondoskodnunk kell a gyermek szegénység felszámolására. Köszönöm. Anderson képviselő. Köszönöm szépen. Örömmel szavaztam meg a jelentést, amely azt követeli a tagállamoktól, hogy tegyenek konkrét lépéseket a gyermekszegénység felszámolására. Az Európai Unióban minden negyedik gyermekszegénységben él, Londonban, az én választókerületemben 37%-ot is eléri az arányok. Sokan itt a parlamentben kérték, hogy legyen egy olyan gyermektámogatási alap, amely lehetővé teszi a gyermekek számára a megfelelő élelmezést, oktatást és lakhatást. Az Egyesült Királyságban a konzervatív kormány ma tovább lép, tovább halad azon az úton, hogy elbizonytalanítsa a polgárok jövedelmét, és még több gyermek fog szegénységbe süllyedni. Nagy mértékben nőtt a szegénységben élő, mi szegénységben élő gyermekek száma. Én a kollégáimmal együtt továbbra is harcolni fogok a gyermekszegénység felszámolásáért, bárhol is tapasztaljuk ezt a jelenséget. Polcsák képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is megszavaztam ezt a jelentést, még akkor is, hogyha voltak bizonyos kétségeim megemlítették, hogy egyre több gyermeket fenyeget a szegénység. Ez igaz, ez a valóság, és ezért tartom fontosnak ennek a jelentésnek az elfogadását. Mindazonáltal azt gondolom, hogy az állam nem helyettesítheti a szülőket. Nagyon örülök annak, hogy egyes javaslatokat nem fogadták el a jelentésben, egyes módosításokat, például a minimális sztenderdek a gyermekek lakhatására vonatkozó. Persze, igen, természetesen nagyon fontos, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között éljenek, de hogyha a szülők ezt nem tudják biztosítani, akkor ki fogja őket helyettesíteni az állam, vagy ki? Azt gondolom, hogy egyes mm, az, um, szociális biztonságra vonatkozó témákat nem hallgatták meg itt a uh, képviselők. Köszönöm szépen, Kelly képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, én is megszavaztam ezt a jelentést, hiszen nagyon fontos témáról van szó, fiatalokról beszélünk, akik szegénységben élnek. És ez szembe megy azzal, hogy a fiataloknak garanciát kell biztosítanunk, lehetőséget kell biztosítanunk, hogy az ENSZ egyezménye is kimondja, hogyha a gyermekek szegények, erről nem ők tehetnek, és nem tehetnek semmit ez ellen nem tehetnek semmit, hogyha nem jutnak élelemhez, hogyha nem megfelelő körülmények között laknak, hogyha nem eh, férnek hozzá megfelelő oktatáshoz. A gyermekek nem tudnak eh, megoldást találni erre a problémára. Az Európai Unió a világ egyik leggazdagabb régiója, úgyhogy el kellene, hogy gondolkozzunk azon, hogy miért van gyermekszegénység ezen a területen. A gazdasági eh, válság idején

Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim. Az oktatáshoz való jog, az orvosi ellátáshoz való jog, az ezek a témák olyan témák, amelyek a gyermekeket is érintenek, a gyermekekre is vonatkoznak, és amelyek az ENSZ gyermek egyezményében is szerepelnek. Nagyon sok gyerek nem élvezheti ezeket a privilégiumokat, és sok kormány úgy tűnik nem is foglalkozik ezzel. Az Európai Unióban az a helyzet, hogy egyre romlik a szituáció, minden negyedik gyermeket érinthet a gyermekszegénység, holott ez egy nagyon gazdag régió felelőtlen a politika egyes tagállamokban. Én megszavaztam ezt a jelentést, hiszen bizonyos rendelkezéseket tartalmaz, amelyekkel segíteni lehet a helyzeten, hogy a gyermekek életéről megfelelően gondoskodjunk az oktatás, az élelemhez való jog, az orvosi ellátáshoz való jog, stb. lakhatás, megfelelő lakáskörülményekhez való jog. A gyermekek szegénysége nyilván függ a szülők szegénységétől. Lehet, hogy a szülő nem, nincs munkája, nem tudja a gyereket megfelelően ellátni. Hogyha az emberek nagyon fontos az, hogy, hogy fákat ültessünk, amelyeknek az árnyékában élhetünk, ezeket a fákat el kell ültetni, különben nem lesz jövőnk. Köszönöm. Thank you, Mr. Deputy Speaker. My... Köszönöm szépen, képviselő úr. Az én generációm a, az, a lá, ö, tapasztalhatta azt, hogy egyre kevesebb ember él szegénységben. Két, az elmúlt 25 évben kétharmada csökkent a szegények száma Afrikában és Ázsiában. Ez egy hatalmas, hatalmas sikersztori, és ez a, ez mit tette ez lehetővé? A kereskedelem mobiltelefon cégek, illetve más cégek beruháztak ezekben a régiókban. Nem azért sikerült elérni ezt a kiváló eredményt, mert szavaztunk egy jelentéstől, amely a gyermekszegénységről szólt volna. Nem akarok senkit elkeseríteni, de nem ez hozta az eredményt. A lehető legjobb dolog, amit tehetünk, az, hogy az emberek, a szabadon élő emberek zsenialitását hagyjuk virágozni. Köszönöm szépen, Dodds képviselő. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, nagyon sokat mondó tény, hogy egy olyan jelentés esetében, amely az egyenlőtlenségről és a gyermekszegénységről szól, megint csak egy olyan kérdésről vitázunk, amely elsősorban a tagállami kormányok hatáskörébe tartozik. A tagállami hatóságok tudják a leginkább meghatározni azt, hogy hol kell lépéseket tenni annak érdekében, hogy minden egyes polgár egyenlő bánásmódban részesüljön a társadalmon belül, belül Európának ebben nem kell beleszólnia. Ez az egyik konklúzió, amit levonhatunk a jelentéssel kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, hogy egyrészt mi az Egyesült Királyságban nemzetként rendelkezünk azokkal az eszközökkel, amelyekkel a társadalom azon tagjai számára, akik a legkiszolgáltatottabbak, meg tudjuk teremteni a megfelelő körülményeket, a hozzáférést a munkaerőpiachoz. Másrésztről azonban úgy gondoljuk, hogy a gazdasági növekedés és a munkahely teremtés a kulcsfontosságú, amikor az életminőség növeléséről van szó mindannyiunk esetében. Arnett képviselő hihetünk abban, hogy a, mm, jó az, ha minél magasabbak az adók, és minél inkább beleszól az állam a gazdaság működésébe. Támogathatjuk az újraelosztást, gondolhatjuk azt, hogy az állami gondoskodás jó dolog. Ezek mind olyan álláspontok, amelyekben sokan hisznek, de szerintem alapvetően rossz dolog visszaélni a gyermekszegénység igen súlyos ügyével, annak érdekében, hogy a különböző baloldali szakpolitikákat mozdítsuk előre. Én személy szerint úgy érzem, az Egyesült Királyságban jóval többet kellene tennünk a gyermekszegénység felszámolása érdekében, de nem tudom támogatni ezt a jelentést, mert olyan sok mindent tartalmaz, aminek nincs köze a gyermekszegénységhez. Ezért nem tudtam támogatni a jelentést. Köszönöm szépen. Most a következő jelentésről fogunk beszélni. Szavazat a következnek. Mamikins úr követ. Politika. Na. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az Európai Unióban a kohéziós politika nem csak egy eszköz, amelyel lépésről, is, lépésről lépésre haladva ki tudjuk egyenlíteni a különböző régiók közötti különbségeket. Nyilvánvalóan erre is szükség van, de a kohéziós politika azért is fontos, hogy ezáltal a társadalmi kirekesztést, a marginalizációt megszüntessük. Ezért támogatom ezt a jelentést, mert szerintem pozitív ösztönzés lehet arra vonatkozólag, hogy megoldjuk a társadalom peremére sodródottak problémáját. Természetesen a, az adatgyűjtés minőségét javítani kell, és fontos, hogy a hétköznapi emberrel is megértessük azt, hogy melyek a valós problémák, melyek a problémák gyökere, és hogyan tudjuk azokat megoldani. Köszönöm. Polcsák képviselő. Köszönöm szépen. Én ezt a jelentést támogattam. a kezdetekben úgy tűnt, hogy ez egy általános jellegű jelentés lesz, tehát gyakorlatilag majdnem minden közösség marginalizáltnak minősült volna, de szerencsére nagyban módosították a jelentést, és ezért tudtam támogatni. A kohéziós politika azt jelenti, hogy az egyenlőtlenségeket kell csökkenteni, és a, azokat a különbségeket, amelyeknek nem kéne megvenni, aminek nincsen természetes oka. A kohéziós politika a szociális kirekesztés elleni harc is. Csehországban az elmúlt öt évben azoknak a közösségnek a száma, ahol szociális kirekesztésről van szó, meg kettőszöröződött. Ez egy nyilvánvaló tendencia, de valószínűleg nem csak nálunk. Köszönöm. Köszönöm. A kohéziós politika és marginalizált közösség témáról van szó. A marginalizált közösségeket a tagállamok döntő határozzák meg, tagállami jelzőszámok alapján, szociális kirekesztettség, oktatáshoz való hozzájutás, alacsony szintű oktatás, rossz lakhatási körülmények, diszkriminációs politika, munkanélküliség, szociális szolgáltatási politika, egészségügyi kockázatok, vagy az egészségügyi kockázat, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapján. Én támogattam ezt a jelentést, mert az az abban az alapvetésből indul ki, hogy ezeket a marginalizált közösségeket be kell vonni ezekbe a politikákba. Nem lehet őket viszont integrálni, hogyha kívül esnek azon a zónán, ahol fellép egy kormány, vagy egy önkormányzat. Nagyon fontosnak tartom a régió közötti összekötetést. Vannak, az, vannak olyan személyek, akik távol akik határvidékeken élnek, távol a központtól, ők, ők gyakran marginalizálódnak. Nagyon fontos, hogy ezeket a közösségeket európai szinten is támogassuk. Köszönöm. Thank you, Mr. Deputy Speaker. The premise... Hánánul. a jelentés mögött húzódó felvetés hibás. A marginalizált csoportokat vissza lehet hozni állami eszközökkel, illetve állami döntésekkel a mainstreambe. Ez nem egy kereskedelmet kell támogatni. hogyha ilyen öm, állami támogatásokat adunk, akkor folyamatosan az emberek elkezdenek erre koncentrálni, és nem a saját, ö, saját ösztönzésükből próbálnak kitörni ebből a helyzetből. A kereskedelmet kell támogatni, nincsen jobb lehetőség a piacon. Az embereket csak úgy lehet, így lehet a leginkább összehozni. Ö, olyanokat, akik amúgy nem, ö, nem ö, találkoznának egymással ez az egyetlen olyan rendszer, amely az empátiát erősíti, amely erősíti azt, hogy beleéljük magunkat, beleképzeljük magunkat más helyzetébe. És ez szolgálja, tehát a körülöttünk élők érdekeit. Köszönöm szépen, Doc képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyra értékelem ezt a jelentést. Ez arra koncentrál, hogy a kohéziós politika a marginalizált közösségeket, területeket támogatja. Észak-Írországban a strukturális alapok a terrorizmus áldozatait is segítették, akik pszichológiai, pszichikai vagy fizikai károkat szenvedtek, a békét erősítették ezek az alapok, a szociális összetartást. És ez az alap továbbra is javítja az emberek életminőségét. Észak-Írországban a jelenlegi programozási időszakban egyáltalán nem vették figyelembe az, ESF e végrehajtása során a helyi körülményeket, és ezek a politikák a közösségi értékeket nem veszik figyelembe. Itt az ideje annak, hogy az Európai Bizottság, biztos felismerje ezt a tényt. Köszönöm szépen, Carver képviselő. As the only British parliamentarian from a Romani background, I'm proud to reaffirm my own gypsy heritage. Mint az egyetlen olyan brit képviselő, akinek roma háttere van, örömmel vállalom a származásomat. Úgy gondolom, hogy ebben a saját kezdeményezésű jelentésben sok EU-s cselekvésre felszólító rész szerepel. Én a magam részéről nem tudom az ilyen EU-s szintű szerepvállalást támogatni. Úgy gondolom, nemzeti szinten kell az emberek gondolkodását megváltoztatni, én is ezen fogok munkálkodni a jövőben is. Mégis megszavaztam a 42-es módosítót és a kúpreambulum bekezdést, mert úgy gondolom ezek erősítik a roma közösségeket. Tudom, hogy a brit konzervatívok a jelentés ellen szavaztak, de ez nem lep meg, hiszen a brit konzervatív kormány olyan módon kívánja módosítani a szabályozást, amelyel a roma közösség még inkább hátrányba kerül az Egyesült Királyságban. Ez elfogadhatatlan a számomra, köszönöm. Árnett képviselő, én tartózkodtam sok esetben tartózkodtam a szavazás során az ilyen jellegű jelentések esetében. Vajon egyetértek-e azzal, hogy a kisebbségeket sokszor nem megfelelően kezelik? Hát persze, hogy egyetértek. Egyetértek-e azzal, hogy a bizonyos kisebbségeket szörnyű módon kezelnek az egyes tagállamokban. Persze, látom én is, hogy mi a helyzet. Vajon úgy gondolom-e, hogy az ilyenfajta elnyomást kezelni kell a tagállamokban? Persze. De aztán megnézem a jelentést, amelyről szó van, és ez a szöveg azt javasolja, hogy ilyen-olyan lépéseket tegyünk. Hát integrációra van szükség. Ezért a jelentés úgy gondolom teljes mértékben eltéveszti a célját, és ezért tartózkodtam. Köszönöm szépen. Az EU szerep az ENSZ-ben, ez a következő jelentés, most pedig eh, Campbell Bannerman következik. Ez egy nagyon veszélyes jelentés, ellene szavaztam. Úgy tűnik, hogy az EU megint eh, meg akarja ragadni a demokratikusan megválasztott tagállami kormányok jogait. Ez olyan, mintha egy EU-s empire building jönne létre. Arról van itt szó, hogy a biztonsági tanács működését kéne megreformálni, hogy az EU is kapjon ott egy székhelyet. Ez azt jelenti, hogy a briteknek és a franciáknak föl kell adni a saját széküket a biztonsági tanácsban? Pont most kell ezt megtenni, amikor a világban ilyen történelmi szintű fenyegetettségeket kell leküzdenünk, vagy fenyegetést kell leküzdenünk. Már nagyon sok mindent föl kellett adnunk, például a WTO-ban a mandátumunkon, így sajnos gyök, csökkent a kereskedelmi pozíciónk. Ezt nem szabad megengedni, hogy ugyanez megtörténjen a biztonsági tanácsban. Maulú kolléga nincs itt, ezért Poszpisil kolléga következik. Köszönöm szépen. Én támogattam ezt a jelentést, mert én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a biztonsági tanács reformjáról elkezdjünk beszélni, ezt megvalósítsuk, illetve a teljes ENSZ-t meg kéne reformálni. Ez különösen fontos most, amikor a biztonság Európában, a biztonsági helyzet Európában romlik. Az ENSZ különböző szervei képtelenek arra, hogy gyorsan reagáljanak. Hogyha ezt hogyha ez a jelentés hozzásegít ahhoz, hogy az EU-s tagállamok nagyobb hatást gyakoroljanak más ENSZ tagállamokra, akkor örülök. Annak örülök. Úgy gondolom, hogy a biztonsági tanácsban az Európai Uniós jogosult lenne egy székre, állandó tagságra, tehát fontos a biztonsági tanács reformja, de a jelenlegi helyzet nem kedvez a reformnak, remélem, hogy hamarosan megváltozik ez. Köszönöm, Kénz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi időben úgy tűnik, hogy valami nagyobb kezd kikristályosodni az Európai Unió szerepével kapcsolatban. Az Európai Unió mint az egyik legaktívabb ENSZ védelmező pozícionálja magát, mint például a klímaváltozás elleni harccal kapcsolatban, a kulturális kapcsolatok erősítésével kapcsolatban, de említhetnék más kezdeményezéseket is. Az ENSZ azonban nem volt mindig eléggé hatékony. A második világháború végén az ENSZ az egyik legfontosabb nemzetközi szerepvállaló volt. Így most azt a végkövetkeztetést kell levonnom, hogy az Európai Uniós tagállamok nagyon aktív szerepet kell, hogy játszanak a jövőben is. Köszönöm szépen, Klune képviselők. Asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Unió szerepe az ensz belül egy strukturális reformot tenne lehetővé, amely a globális kihívásokra jobban felvértezne bennünket, a Lisszaboni szerződés is lehetővé tenni ezt az Európai Unió számára. Nemzetközi krízisek, válságok, globális kihívások esetén a külügyi főbiztos, főképviselő szerepe egyértelmű. Mivel globális kihívásokról beszélünk, ne felejtsük el, hogy az ENSZ miért jött létre, a nemzetközi béke és biztonság fenntartására, a nemzetközi konfliktusok megold, békés megoldására, az alapjogok védelmére és az gazdasági és szociális fejlődés támogatására. Az Európai Unió az ENSZ-el együtt kulcsfontosságú szerepet játszik ebben. Írország az ENSZ-hez 56-ban csatlakozott, 60 évvel ezelőtt, és ezt tette lehetővé, hogy a külpolitikai célkitűzéseiben előrelépjen. A, a jelentést támogattam, és a jövőben is részt kívánok venni az Európai Uniónak az ENSZ-ben játszott szerepe elemzésében. Köszönöm. Szémur képviselő következik. Thank you, Mr. President Köszönöm szépen, elnök úr. Az ENSZ nagyon egyértelmű intézmény, már a neve is mutatja, nemzetek, ez szerepel a neve, nevében. Az Európai Unió azonban nem nemzet, és át akar venni egy helyet az ENSZ tagjai között. Az Európai Unió nem nemzet, és ezért nincs helye az ENSZ tagjai között. Köszönöm szépen! Kelly úr következik. Én nagyon örülök ennek a jelentésnek, mert én is jelentéstevője vagyok a néppártnak ezen jelentés témájában. Ezért tehát Üdvözlöm azt a tényt, hogy az Európai Unió erősebb szerepet kíván játszani az ENSZ sorában. Különös tekintettel, ami az Európai Uniós tagállamait illeti, ezek a legnagyobb donorok a fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásban, ez nagyon fontos nem egyszerű összeegyeztetni eh, ezeket a szerepeket. Eh, láttuk, mi történt Párizsban, mi történik eh, Brüsszelben. Ezek az országok is érintettek. Koordinálnunk kell az erőfeszítéseinket az ensz is. Ezek az egyes országoknak, a háborúban lévő országoknak segíteni kell annak érdekében, hogy a békés útra visszatérjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Makovály asszony nincs itt, úgyhogy megadom a szót a következő hozzászólnak. Köszönöm szépen a törelmüket a magyarázat során. Tudjuk, hogy a terrorizmus most kicsúcsosodott, és eddig meglehetősen lazán álltunk ehhez a kérdéshez, néhány rendeletet elfogadtunk, miközben egy egységes EU-s illetve egyetlen egy EU ülés, illetve helyünk van az ENSZ-ben, ez elfogadhatatlan. Én ezt ellenzem. Nyilvánvalóan nem várom, hogy ezt sokan támogassák. Szerintem itt most egy olyan államot próbálunk kiépíteni, aminek nincs nemzeti tudata, nemzeti tudata, nincsen közösségi identitása, abban az értelemben, ahogy Svédországban, Portugáliában vagy akár Magyarországon is van. Ez egy demokratikus hiátus, és megpróbálunk itt egy nagy zászlót mögé tenni, ettől még a dolog nem működik. Az emberi természet mindig is ennél erősebb. A nemzetek pontosan az ilyen identitástudat miatt léteznek, és az Európára nem mondható el. Henan úr, köszönöm, és Dac asszony. Köszönöm, elnök úr. A bizonytalanság és aggodalom idején és a szörnyűséges párizsi támadások után nagyon kiábrándító, hogy ez a jelentés az EU szerepéről és az ENSZ szerep, e belül elsősorban az integrációról beszél, és egyetlen képviseletet akar EU-nak, az EU-nak, ahelyett, hogy jobb nemzeti, nemzet közötti együttműködést generálna Európán belül. Ahelyett, hogy egy mandátumot akarunk az ENSZ-ben, jó lenne megfontolni inkább, hogy Európa hogyan működhetne a nemzeti hangok összefogójaként inkább, mint sem egy közös szavazat elrejtett nemzeteiként. Az Egyesült Királyság kormányát az angol brit nép választotta, és ugyanígy van ez máshol is. Egyetlenül a mi kormányunk képes a mi hangunkat normálisan képviselni. De együttműködésre, észszerű együttműködésre szükség van a tagállamok között, és most eh, Cameron miniszterelnök úr is kifejezte ezt abban, hogy a nemzetek közötti együttműködést igenis erősíteni kellene, főleg a terrorista fenyegetés tükrében, de ez nem jelent mindennek az összemosását. Árnott kollégának adok szót. Az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szövetsége az Egyesült Nemzetek Szövetsége, az Európai Unió nem nemzet, és nem helyettesítheti a nemzetet, ezért az ENSZ-ben nem lehet szavazata egyáltalán az Európai Uniónak. Mr. President! Elnök úr, az Egyesült Királyság az egyik olyan tagállam, amely folyamatosan vétó joga raggal rendelkezik, Franciaország a másik. Én nem támogatok, nem támogatok olyan Európai Uniós javaslatot, amely aláássa az Egyesült Királyság álláspontját, a helyzetét az Európai Unió alapvető jogú tagjaként. Fontos, hogy döntéshozó szervezetként szerepünket betöltsük, azonban nem fogom ezt a célt támogatni, ezért leszavaztam az összes létfontosságú témát ebben az ügyben. Elnök, köszönöm szépen James asszony, Etheridge képviselői a szó. Thank you. Köszönöm. A legegyszerűbb magyarázata, amit most adni fogok a magyarázatomra, az ENSZ a Nemzetek Szövetsége, de az EU nem nemzet, és nem egy szuverenitás ebben az értelemben, úgyhogy ebben nem kívánunk közreműködni, hogy ez megváltozzon. Én remélem, hogy megőrizzük a függetlenségünket, mint szuverén állam, és külön mandátummal rendelkezünk az ENSZ-ben. Ez volt az utolsó szavazatmagyarázat, és ezen a három óráig felfüggesztem az ülést.